napirend vitáját, nem kérek további ügyrendi felszólalást. Tehát lássuk a keddet. Önök előtt van a napirend. Még egyszer mondom, hogy hétfő tekintetében nincsen változás. Ilyen módon nem változott a napirend. Kedd. 9 órakor kezdődik az ülés a bizottság és a tanács nyilatkozataival az európai Közlekedés akadályoztatásáról. 11 óráig tart a vita. 11 órától 13 óráig pedig következő pontokról lesz szó. Barózó bizottsági elnök nyilatkozotta a bizottság eh, munkaprogramjáról, 2010-es munkaprogramjáról, valamint a bizottság nyilatkozata a humanitárius segély, Haitinek nyújtott humanitárius segítség és az újépítés koordinálásáról de két napi rendi pont eredetileg is szerepelt a kedd délelőtti napi Holnap nem tartunk szavazást, tehát a holnap déli szavazások elmaradnak, azaz elhalasztódnak. A napi rend további része pedig eredeti formájában marad fenn. Szerda. Szerda szint szebben nem tartunk szavazást, ez az egyetlen változás. Egyébként a szerdai napi rend változatlan marad, csak a szavazás marad el. Végül csütörtök, csütörtökön nem kerül sor plenáris ülésre, tehát a csütörtöki plenáris, plenáris törőjük és ilyen módon, automatikus módon szavazásra sem kerül sor, és további sürgető kérdést sem vitatunk meg csütörtök délután. Ezekről a változtatásokról az elnökök értekezlete döntött egy fél órával ezelőtt. Minden frakcióelnök jelen volt az ülésen, és a napi rendet ebben a formájában fogadták el. Hölgyeim és uraim! Most pedig a jelen napirendre térünk rám, ez alapján az egyperces felszólalásokra térünk rá. E, ja chciałem Państwu przed tym zgłosić pewną uwagę. Azonban előtte még következőt beszeretném jelenteni. A házszabály 150-es cikke alapján a képviselőknek egy perces felszólaláshoz van joguk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden felszólalási igénynek meg tudunk felelni az idő szorító voltára való tekintettel. Egy-két képviselő panaszkodott, panaszt emelt ez miatt, hogy jelentkeztek, de nem kapták meg a szót. Azért, hogy ne jöjjenek létre csalódások, a jövő számára a következő eljárásra teszek javaslatot. Az eljárás tehát az egypercesek tekintetében a következőképpen néz ki, a házszabály 150. cikke alapján egy 30 felszólalós listát állítunk össze, a felszólalókat úgy, kerül, úgy választjuk ki, hogy földrajzi egyensúly és politikai egyensúly is jöjjön létre. Azon képviselők kapnak prioritást, akik az elmúlt két havi plenáris során nem kaptak lehetőséget arra, hogy így nyilatkozzanak meg. Mindenki, aki szót kap, időben információt kap erről, informáljuk erről. Azon képviselő, aki megkapja a szót, jelen kell, hogy legyen a felszólalás pillanatában az ülésteremben. Eh, Kedves kollégák! ezt a, ezeket az új szabályokat mindenki megkapja az elektronikus posta fiókjába. Kezdjük akkor az egyperces hozzászólásokkal. Parancsoljon ügyrendi kérdés. Köszönöm, elnök úr, hogy megint szót kaphatok. Tekintettel arra, amit hallottunk itt nagyon rövid határidővel, szeretném arra kérni, hogy vizsgálja meg megint a következő szavazást május 5-én és 6-án, nagy a valószínűsége hmm. annak ugyanis, hogy az Egyesült Királyság képviselőinek hmm. legtöbbje nem lesz jelen, mert május 6-án lesz választás nálunk. Egy egész ország nem képviselteti itt magát, úgyhogy arra kérem, hogy talán vizsgálja meg negyedikét, mint lehetőséget, hozzuk előre egy pár nappal, mert hogyha nem szavazhatunk, akkor az Egyesült Királyságnak nem lesz lehetősége a véleményét kifejezni. Elnök. Röviden válaszolnék önnek. Nagyon komolyan fogom mélegelni, amit mondott kedves kollega, mert két napunk van, ötödike és hatodika. És majd döntünk arról, hogy mi legyen a szavazással. Vagy ötödike és hatodika. Tehát egy perces hozzászólások következnek. Az első hozzászóló Jolanta Hitler asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Szeretném felhívni figyelmüket a genetikailag módosított élelmiszerekre. Az Európai Bizottság foglalkozik egy javaslattal, amelynek értelmében módosítanánk az EU jogszabályokat, nevezetesen a tagállamok nagyobb szabadságot élveznének azzal kapcsolatban, hogy kívánják-e országukban a genetikailag módosított élelmiszereket. Pillanatnyilag erre nem nyújt lehetőséget az EU jogszabálytárháza. A bizottság hamarosan javaslatot fog készíteni, amelynek értelmében a tagállamok dönthetnek arról, hogy a genetikailag módosított élelmiszereket engedélyezik-e, avagy sem. Minden esetre az import továbbra is EU szinten kerül szabályozásra. Talán külön címkét kellene tenni ezekre a termékekre, hogy rámutassunk a genetikailag módosított összetevőkre. A fogyasztóknak ugyanis tudniuk kell, hogy a termékek, amelyeket megvesznek, tartalmaznak-e ilyen jellegű termékeket. Baudis képviselő következik. Egy percben Dominik Bodi képviselő. Ungurenu képviselő, Trajan elnök úr, emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy évvel ezelőtt Moldova köztársaságában felkeléseknek voltunk tanulni a kommunista rendszer miatt, a moldovai kormány azonnali támogatást kell, hogy kapjon az EU-tól. Gyors pénzügyi segélyformája, a vízumok eltörlése, illetve társult ö, megállapodás megkötése volna ennek a lehetősége. Szeretném elmondani, hogy egy újságírót letartóztattak a nyeszteren túlon. Ez pedig súlyosan megsérti az emberi jogokat, és kérem, hogy az EU delegáció a helyszínen sürgősen lépjen föl, hogy azonnal engedjék szabadon a fogvatartott újságírót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Anna Zaborska képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, főtitkár úr, biztos úr. Szerettem volna azt elmondani, amit előkészítettem, de különleges eseményekre került sor, hiszen tudjuk, hogy meteorológiai szempontok nem játszottak közre abban, hogy biztosítsák mindannyiunk itt létét ma. Nagyon sokan a kollégák közül csak nehézségek árán jutottak el Strasbourgba, és ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy önnél, elnök úr, illetve a főtitkár úrnál, vele úrnál is köszön, megköszönni, hiszen a legjobb körülményeket biztosították a munkánkhoz. A probléma első napja óta, amióta gyakorlatilag lehetetlen repülni, mindent megtettek annak biztosítására, hogy eljussunk Strasbourgba. Szerettem volna azon kollégák nevében is megköszönni ezt, akik ma nem lehetnek itt. Köszönöm. Hans Péter Mártin következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Már igyekeztem korábban is felkelteni a figyelmét, amikor azt az új szabályozást olvasta fel, ami az egypercesekre fog majd vonatkozni. Ön lengyelként tudja nagyon jól, hogy különböző osztályú emberek és képviselők hogyan kerülnek megítélésre, főleg mi itt a hátsó sorokban, úgyhogy legyen konstruktív. A két havi ülésekre vonatkozóan a Strasburgi ülésekre gondolt, vagy a brüsszeliek is latba esnek. És ugyanúgy, mint ahogy a most is ugye szót kértek, és nincsenek itt aztán a konkrét ö, ö, ö, képviselők, nem tudom, hogy akkor a catch rendszerre ez milyen kihatással lesz, és a másik dolog pedig érdekel, hogy melyik az a 30 képviselő, akire ma tulajdonképpen szemet vetett itt az egypercesek apropójából. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Az új szabályok a következő brüsszeli ülésünktől kezdődően hatályosak, azaz ezek értelmében zajlik majd az ülés. Leichtfried úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. ...2008. augusztusa óta probléma áll fönt Romániában, és környezetvédelmi szempontból, illetve az állatvédelem szempontjából gyakorlatilag az új szabályozás sem hoz sok jót, újat. Azt gondolom, hogy e tekintetben az Európai Uniónak is aktivizálnia kellene magát állatjóléti megfontolásokból. Ami az egypercesekkel kapcsolatban elhangzott, tudom, hogy nem használtam ki, de hagy ragadjam meg itt a szót, hiszen van még időm. Elnök úr, kérem figyeljen. Elnök úr, önhöz fordulok nem pozitívumként mondtam, amit mondtam a bevezetőmben, hanem arra gondoltam, hogy ha megfelelő információkkal rendelkeznénk korábban, mint ez alkalommal a plenárisokra vonatkozóan, hiszen most vasárnap kaptuk meg ezeket az információkat, és ezért nehéz volt számomra megszervezni az utazásomat, de hogyha korábban eljutottak volna hozzánk ezek a hírek, akkor úgy gondolom, hogy többen eljöttek volna, és el tudtak volna jutni Strasbourgba. Ezt szerettem volna előzetesen elmondani. Köszönöm szépen. Mindjárt válaszolok is erre a megjegyzésére. A mai ülésről úgy döntöttünk, hogy plenáris szintű döntést hoztunk. A plenáris ülés, illetve az elnökök értekezlete az a grémium, amely ezzel kapcsolatban módosítással élhet. Azaz, össze kellett a mai napon ülnünk, hiszen az eljárási szabályzat ezt megköveteli. Azaz, hogy ma 17 órakor meg kell, hogy kezdődjön az ülésszak, ez így szerepel az eljárási szabályzatban, hiszen ezt a parlament hagyta jóvá. Tehát e tekintetben senkinek nem volt kétsége, és ez így lesz a jövőben is. Így fogunk eljárni. De a plan, illetve a plenáris az egyetlen grémium, amely meghozhatja azt a döntést, hogy módosítja ezt a szabályt. Ezt szerettem volna tisztázni. Kutás képviselő kap szót. Când autorul de produs Küznece bunăstarea unei națiuni nu poate fi decât... Simon Küznec felismerte már, hogy egy nemzet jóléte nagyon nehezen mérhető GDP-vel, ám nem sejtette, hogyan is sejthette volna akkor, hogy száz év telik el, amíg végre jó javaslatokat készítenek el arról, vagy legalábbis a gazdasági teljesítmény értékelésére vonatkozó új indikátorokat készítenek el. Még egyszer mondom, a bruttó hazai össztermék, a GDP a növekedést nem támogatja, ezért nem egy jó indikátor, és a önkéntesség elvét, a volontariátus sem támogatja. Stiglitz, a híres közgazdász, pedig az emberek jó és jobb létére vonatkozó új számítási formára tesz javaslatot Európában. Ezért úgy gondolom, hogy eljött végre az ideje annak, hogy most már egy új és egységes rendszer alapján mérjük az életminőséget, és így lássuk a szociális szakadékokat. És köszönöm szépen, és a léte kapcsolt, tessék parancsoljon. Bilbao? Gracias, presidenta. La semana pasada un tribunal la de... Elnök asszony, Múlt héten egy bíróság úgy döntött, hogy ISKT-ban az egyik újság betiltása jogtalan. A bíróság ítéletében az szerepel, hogy szigorú szabályok határozzák meg a spanyol törvények és az alkotmány alapján, hogy mikor lehet bezárni egy újságot, mégpedig az lehet a feltétel, hogy az etával dolgoznak együtt az újságírók vagy a szerkesztőség, azonban semmifajta keresztfinanszírozásra bizonyíték nem volt, ráadásul az újságíróknak semmi kapcsolatuk nem volt az etával. Egész egyszeren szégyenletesek ezek az állítások, vérvádat emelnek az újság munkatársai ellen, szítják az íz indulatokat azért, hogy kényszerintézkedéseket lehessen foganatosítani. Ezek az újságírók, akik azzal vádalnak, hogy az etával kollaborálnak, ellenük tisztességes törvényt kell elindítani. Köszönöm szépen, Trimopudosz úr, kapja meg a szót, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tavaly februárban az Európai Parlamentben megvizsgáltuk a Trautmann jelentést. Ez a jelentés 99 óta kialakult illegális kábítószer piacról szól a világon. Egyértelműen rámutatott arra, hogy az európai kábítószer ellenes politika mennyire hatástalan volt. A jelenlegi politikák nem működnek, nem csökkentették a keresletet az illegális anyagok iránt, sőt, több kárt okoznak mind a felhasználóknak, mint pedig a társadalomnak. 2004-ben az Európai Parlament jóvá hagyott egy sor intézkedést, amelyet Katánya úr javasolt. Köszönöm szépen, az ön felszólalási ideje lejárt, mondja a levezető elnök, és meg is megadom Csárnecki képviselőnök a szót. Tessék, parancsoljon. Mój naród dotknęła wielka tragedia. Zginął prezydent Szewak. Köszönöm szépen. Óriási tragédia sújtotta népünket, elnök úr. A központi bank vezetőjét, a fegyveres erők vezetői mind-mind meghaltak. Szeretnék köszönetet mondani önöknek együttérzésükért, amelyekről minden, szinte minden európai országban értesültünk. Az európai szolidaritás tényleg valós jelenségé vált ebben az esetben. Az Európai Unió országai elnökei, miniszterelnökei jelen voltak a temetésen. Sajnálatos, hogy a tanács és a bizottság elnökei nem tudtak eljönni, pedig Azerbajdzsánból és Grúziából is eljöttek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Következőképpen Hans Péter Mártinnek adom meg a szót, aki nincs itt az ülésteremben, Elment Hans Péter Martin. Hát akkor Mölcer képviselő kapszott, tessék. Engedje meg elnök asszony, hogy egy percben néhány észrevételt tegyek Szerbiáról. Úgy tűnik, hogy e, az EU szárnyakat ad EU a Szerbia ambícióinak, miközben pedig letagadta, elnézést kért a srebrenyicani vérengzésére, míg a törököknél ez nem állítható. Úgy gondolom, hogy a kritérium, kopenhagai kritériumok alkalmazása esetleges. Belgrádot a vadolják, hogy nem veszi figyelembe az emberi jogokat, miközben Ankara emberi jogi e, ellentmondásait e, nem veszik figyelembe két mércével mérünk az EU-ban, Boszniában egy multikulti államot akarunk fölállítani, Koszovóban pedig elfogadjuk, hogy az egyik etnikum elválasztja magát a másik etnikumtól. Szerbia történelmileg is eh, Európa része és a balkáni rendezés kulcs szabályozás, kulcs szereplője. Persze Románia és eh, Bulgária felvételének hibáit nem szabad elkövetni, de Szerbia európai ország és az Európai Unióban van a helye. Köszönöm. Köszönöm szépen, Papa Nikolau úr kapszú. Tessék! Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy terrorista csoport közelmúltban történt felszámolása Görögországban azt jelenti, hogy azóta nem igazán figyeltünk oda a terrorista cselekményekre hazánkban. De még mindig létezik az erőszak, és természetesen ez akiket érint, rendkívül negatívan hatással van rájuk, de meg kell vizsgálnunk a gyökereit ennek. Ezért a Eurojust nagyon fontos, és a Europol. Meg kell vizsgálnunk azokat a jelenségeket országainkban, amelyek az erőszakot szülik nem ülhetünk ölvetett kézzel, tennünk kell valamit. Meg kell vizsgálnunk azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni az embereknek országunkban, például a gyűlölet. Elnök asszony, kedves kollégák! Szeretném az Európai Bizottság és ennek a háznak a figyelmét a nyersanyagák árak fejlődésére ráirányítani. Tudjuk, hogy Duisburg az egyik legfontosabb ipari város, és rengetegen aggódnak a munkahelyük miatt, mert a vasércű szállítók százszázalékos áremelkedéssel kell, hogy számoljanak a nyers acél tekintetében. Hosszú távon kell biztosítani a beszállítóknak a munkát, illetve a vasércet. Történik mindez egy olyan helyzetben, ahol tulajdonképpen a szerkezetváltás miatt az acéliparban csökken a munkahelyek száma, a leépítések vannak, és minden tekintetben megszorítások. A német kancellár asszony felé és Barózó úr felé is felhívás érkezett. Bízunk abban, hogy e tekintetben változás is történik. Köszönjük szépen, most pedig Pat Gallagher következik. Köszönöm, elnök asszony. A vulkanikus hamu miatt óriási a kavarodás a biztosítás terén. Nyilván vannak légiutasokra vonatkozó irányelvi szabályok. Ennek ellenére nyilván találtak alternatív megoldásokat. Vannak olyan esetek, ahol a az utasok kifizetésben kapnak kompenzálást. Szeretném azért, hogyha ezt a döntést újra vizsgálnánk, hiszen nagyon sok olyan terület van, ahol olyan repülőterek működnek, amelyek nem engedhetik meg maguknak az ilyen jellegű kompenzálást. Tehát sürgősen felül kell vizsgálni ezt a területet. Rendkívül fontos az, hogy a utazási irányelv standard normákat állítson fel e- ilyen esetekre is. Köszönöm, sajnos lejárt a felszólalás idei. Morgantini úr kap szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Európa demokratikus szívében néhány megfontolást szeretnék megosztani önökkel az európai fellépés kihatásairól, hiszen arról kell gondolkozni, hogy univerzalista és globalista módon járunk el, vagy pedig minden egyes egyén immunitást veszük a figyelembe. Ez a helyes lépés szerintem a második. Az a vízió, ahol az egyes hagyományok élhetnek, életképesek maradnak. Például az úgynevezett Bolkenstein vagy szolgáltatási irányelv um, negatív kihatással van az olasz uh, fürdőhelyekre, és nem hiszem, hogy az olasz uh, vendégszeretet, hagyományait meg kellene szüntetni egy ilyen irányelvvel. Úgy hiszem, hogy a kis és középvállalatok jelentik a kulturális hagyomány legjobb uh, megjelenési formáját. Köszönöm szépen. Hans Péter Martin itt van, és meg is kapja a szót. Köszönöm szépen. Nem könnyű egy eh, igazi Európa pártinak lenni Európában. Ma az Eurostat problémájára szeretnék utalni. Kiderül, hogy az Eurostat sokkal többet tudott a reális helyzetről Görögországban, vannak olyan beszámolók, amelyeket csak részben publikáltak már 2002-ben, és a 2008-ban egy nagy jelentés derítette ki a helyzetet, de nem teljesen világos, hogy hova nyújtja be az Eurostat a jelentését, milyen következtetésekkel jár ez, és kit lehet azért felelősségre vonni, hogy nem tett semmit. Ezért tehát fel szeretném kérni a felelősöket, hogy ne a botrányok szellemében, mint az elmúlt években, hanem valóban konstruktívan lépjünk fel. Biztosítsuk az Eurostatot, az Eurostat függetlenségét, és tegyük lehetővé, hogy a polgárokat ellássa azokkal az adatokkal, amelyekre szükség van a demokrácia működéséhez. Köszönöm szépen. Cavallo következő felszólaló. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. természeti katasztrófa csapása csapott le a földre, és beláthatatlan következményekkel jár ez. Nem tudjuk, hogy ezen partikulák, ezen részecskék, vulkánikus füst darabocskák milyen pusztító hatást végeznek a repülőgépekben, a turbinákban, az Európai Unió szállítási miniszterei ma tanácskoznak arról, hogy mit is lehet tenni ebben a helyzetben, az ő következtetéseiknek azonban az óvatosság elvére és a tudományosság igazolhatóságára kell, hogy igazodjanak, épüljenek. Az Európai Uniónak a jövőben is az emberek életét és életminőségét kell védeniük, és remélem, hogy praktikus, gyakorlati és gyors megoldásokat találunk, lehetőség szerinti alternatív szállítási útvonalakat derítenek fel. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azonban sajnos az ön felszólalási idejének vége van. Köszönöm szépen még egyszer. Most pedig sajnos letelt a felszólalás ideje, most pedig a szót Encsi úr kapja meg. Tessék, parancsoljon Encsi úr képviselő. La sfârșitul acestui an urmează să fie pusă în aplicare cea de-a treia... Köszönöm szépen, elnök asszony. A kiküldési irányelvet bevezettek, és ez pedig a piac liberalizációhoz vezet. Azonban ezen irányelv következtében azon országokban, ahol liberalizálták a piacot, még inkább érezni fogják a krízist. Nagyon sok embert elbocsátottak, csökkent a tranzakciók száma, nőtt a díjak száma, hiszen a postai szolgáltatásokról beszélünk, és a periférikus térségekben lévő postahivatalok bezártak, az emberek nem kapják meg az ellátást. Úgy gondolom, hogy ezen irányelvnek súlyos kihatása van, és fel kellene lépnünk a szociális dömping ellen, Éppen ezért felszólítom az európai intézményeket annak érdekében, hogy egy két éves határidőt vezessenek be. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Preda úr kap szót. Tessék, parancsoljon. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vorbesc în care se... Köszönöm szépen. Ernest Bardanyán újságíró helyzetéről szeretnék beszélni, akit Transzisztriában tartanak fogva egy börtönben azzal vádolják, hogy kémkedett, illetve felségárulást követett el. Hát ez teljességgel abszurd, hiszen nem kaphat eljárást, nincs joga bírósági eljáráshoz, és gyakorlatilag csak arról van szó, arra használják fel ezt az egész ügyet, hogy Kisinyovot megpróbálják sarokba szorítani hiszen európai, pro-európai gondolkodású, és ezzel próbálják büntetni. Szeretnék önök felé fordulni, hogy Vatányán urat azonnal felszabadítsák, és azért is önökhöz fordulok, hogy ne folytathassa ezt a blokádot. Szikerszki úr a következő felszólaló. Kryzys finansowy i gospodarczy uderzył najmocniej Köszönöm szépen. A pénzügyi és gazdasági válság a lehető legnagyobb mértékben a szegényeket sújtotta. És nekünk segítenünk kell nekik. Az idén a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen harcolunk. Az EU-n belül 40 millió ember él szegénységben, és több milliót fenyeget a, vesz- a szegénység. ebből a számból 20 millió a gyermekek száma. Nem csak élelmiszer és gyógyszer ö, hiányban szenvednek, hanem egyszerűen reményünk sincs arra, hogy ö, egyszer valaha kikerüljenek a szegénységből. Jó minőségű oktatás biztosítása segíthetne ezen a helyzeten, hiszen a városokban és a falvakban nagyon nehéz a helyzet. Úgy gondolom, hogy a megoldás Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sajnos lejárt a felszólalás ideje. Ornur kapszót tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem a légi krízisről lefolytatandó holnapi vitát, de ne felejtsük, hogy nem csak a parlamentet befolyásolja ez a krízis, hanem az egyének életét is, és az üzletek menetet is pedig alig lábadunk ki Európában a recesszióból. Az Egyesült Királyság, mint sok más ország is most kezdte kilábalni a recesszióból, és de a kormány beavatkozott, amikor, nem, amikor a tettek ideje volt itt, és sok pont, fontos lépést tettek, és remélem, hogy ennek pozitív kihatása van. A kormány lépett, megfelelő időpontban lépett, Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU intézménye is lépjenek, fellépjenek, tevékenykedjenek a nehéz időpontokban, biztosítsuk azt, hogy a költségvetésünket megfelelően használjuk fel, és szólítsuk meg és szolgáljuk az egyének és a köz és a vállalkozások érdekeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kukán képviselő kapszót. Tessék. Ah, eh, Kukán? Kukán úr, tessék. Scheint nicht das sein. Dann... Úgy tűnik, hogy Kukán úr nincs itt. Akkor fél óra következő felszólaló, parancsoljon. Signora President, trago esta sessão... Elnök úr, asszony, A különböző tagállamok költségvetési helyzetéről szeretnék szólni. A stabilitás és növekedési paktumban meg kell vizsgálnunk, hogy hogy állnak a tagállamok. Például hazám Portugália esetében a bizottság szerinti program magas kockázatokkal jár. Nem csak a piacok, hanem legfőképp a stabilitás aggasztja a bizottságot. Azt hiszem, meg kellene vizsgálnunk a növekedés lehetőségét. Portugália számai aggasztóak, legalábbis ami engem illet. Aggaszt a vállalatok helyzete, a versenyképesség. Köszönöm. Wir haben ein point of order. Ügyrendi felszólalást látok. Earl of Dartmouth jelentkezett. Tessék, parancsoljon Örl. Két felszólalással előbb, előtt jelentkeztem. Azt az urat, aki az EU beavatkozása mellett kardoskodott, kérdezem, hogy hogy gondolja, hogyan kellene az EU-nak a vulkáni a hamu ellen bármilyen módon felszólalni. Nos, hát úgy van, hogy az elnök, hogy a kékkártyás kérdések az egyperces felszólások között nem megengedhetők. Ez nem volt ügyrendi kérdés, talán bilaterálisan megválaszolhatja a kollega kérdést, de nem a plenáris ülésen. Kedves kollégák, nincsen további felszólaló listán, az egyperces felszólalók listáján, ha csak valaki nem érkezett volna vissza. Mindazok, akik fel akartak szólalni, ezeket e-mailben értesítettük, de nem mindenki jelent meg. Ezért tehát tovább lépünk a normális ügyrend taglalásával. Ügyrendi felszólalás? Tessék, parancsoljon! Elnök asszony, szerettem volna, ha figyelme vette volna a nők prioritását is, mert egymás után öt férfi szólalt fel az egypercesek során. Köszönöm szépen. Elképzelheti, hogy a Gender Equality and Diversity elnökeként nagyon fontosnak tartom a nemek közötti egyensúlyt. A felszólalók listáján a kiegyensúlyozottság elve érvényesül, de kérdés, hogy mindenki itt van-e, vagy sem. Kedves kollégák, Tovább megyünk a napirendben, és a következő napirendi pontban pedig Szájer József jelentése szerepel a jogalkotási jogszabályok, jogosultságok átalakul, átadásáról. Megadom neki a szót. Sefcovics alelnök úr, sok szónok azzal kezdi a parlament